egy dolgot el kell mondanom. Hát április 3-án, hétfőn arról döntöttünk, hogy az egyes bekezdés a 26-os bekezdés edelmében intézményközi megállapodásokat, illetve tárgyalásokat fogunk megkezdeni, és nem kaptunk